Lépjünk tovább a napirenden. Liliana Rodriguez jelentése következik a lányok társadalmi szerepvállalásának ösztönzése az oktatáson keresztül az Európai Unióban. A jelentéstevő asszonynak adom meg a szót, négy percben beszélhet. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a kollégáknak, akik hozzájárultak ennek a jelentésnek a megszületéséhez, hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre az a dokumentum, ami most előttünk áll. Az a tény, hogy létrejött ez a szöveg, és hogy kompromisszumra jutottunk, már önmagában véve is jó eredmény és siker. Mindannyiunk számára fontos a lányok megfelelő oktatása, hiszen az oktatás az, ami biztosítja, hogy a nők elméletileg és gyakorlatilag is ugyanolyan jogokhoz és ugyanolyan lehetőségekhez jussanak az életben, mint a férfiak. Az egyértelmű, hogy az elmúlt tíz évben javult a helyzet, de a változás azért eléggé lassúcska volt, itt az Európai Uniós intézményekben is ezrek, tízezrek, milliók áldozatai még ma is a nemek közötti diszkriminációnak. Természetesen kritikusnak kell lenni, de a teljesen káros, rossz beidegződések ellen fel kell lépni. A gyerekeket, a lányokat és a fiúkat az egészen korai oktatástól kezdve úgy kell nevelni, hogy egy formának tekintsék egymást, hogy mindannyian tisztában legyenek azzal, hogy ugyanazok a lehetőségek állnak előttük. Minden egyes iskolai intézménynek így kell eljárnia, és maguk az iskolai intézmények azok, amelyek garantálhatják a demokratikus nevelést, és azt, hogy a gyermekek olyan közegben nőjenek fel, ahol a lányokat és a fiúkat ugyanolyan lehetőségek illetik meg ennek alapelvnek és alapvető értéknek kell lennie az Európai Unión belül. Tehát az oktatásnak minden egyes szempontból az oktatás megvalósulásában, a tananyagban biztosítania kell, hogy az alapvető jogok megvalósuljanak, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség uralkodjék minden egyes ilyen intézményben, és természetesen akkor is, amikor az oktatásból kilépnek a lányok és a fiúk. Az isztambuli konvent rendkívül fontos ebből a szempontból, mert ez is már kimondta a nemek közötti esélyegyenlőséget. Öt fontos alapkő van, a pedagógusok megfelelő képzése, a nők felelős beosztásának növelése, a nők részvétele a tudományban, a lányok és a fiúk egyenlő oktatása, illetve a nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének biztosítása. Ezek tehát az alapvető célkitűzések. Vannak itt ebben a teremben ambícióbeli különbségek, vannak ideológiai különbözőségek, de az imént felsorolt öt célkitűzésben mindannyian egyetértünk. Az Európai Uniót vezető szereppel kell felruházni a nők és férfiak esélyegyenlőségének megvalósításában. És nem csak a nőknek kell foglalkozni ezzel a témával, hogyha fiúkat, a férfiakat nem vonjuk be ebbe a tevékenységbe, akkor az egész esélyegyenlőségi harc mit sem ér. Tehát nem csak a nőknek kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, hanem a férfiaknak is. Sőt, Reméljük, hogy a holnapi szavazás is megerősíti majd azt, hogy a jelenlegi lányok olyan nőkké válhassanak majd a jövőben, akiket nem kell megvédeni, hanem akik meg tudják védeni magukat és érvényesíteni tudják jogaikat. Köszönöm szépen, a spontán hozzászólások következnek. Mariana Petir az első hozzászóló. Egy percet kap. E, ovo izvješće ima za cilj u potpunosti. köszönöm szépen elnök úr a jelentés célja az hogy a családról és a társadalomról kialakult képet megváltoztassa de negatív módon. Én ezért nem fogom támogatni ezt a jelentést. A jelentés úgy tesz, mintha a lánygyermekek oktatáshoz való hozzáférését szeretné javítani, ugyanakkor azonban egészen más dolog rejtőzik a hangzatos címek mögött. A jelentés egészen odáig megy, hogy a nemzeti, a tagállami hatáskörbe tartozó hatásköröket ki kívánja sajátítani. Gyakorlatilag a gyermekek és a szülők elleni támadásként értékelhető a jelentés, sőt a tanárok elleni támadásként és akik lelkismereti szabadságát korlátozza. Ennek a jelentésnek semmi köze nincs az oktatáshoz, a család modell megváltoztatását célozza, ezért én nem támogatom ezt a jelentést. Uh, fala. Köszönöm. Köszönöm szépen. Eh, Ricardo Saleo Santos a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Uniónak az a feladata, hogy az esélyegyenlőséget lehetővé tegye. Minden gyereknek joga van, hogy ingyenesen iskolába járjon, és ez azt is jelenti, hogy a nemek egyenlőségét is garantálni kell. A jelentés is hangsúlyozza, hogy egy teljes átfogó megközelítése van szükség, ami nyilván idő, időigényes lesz. Az oktatásügy nagyon fontos az esélyegyenlőség kialakításához. Ezzel lehet a szociális különbségeket is megszüntetni. Világos lépésekre van szükség, az Európai Uniónak pedig kézbe kell végre vennie a szükséges eszközöket. Toleranciára, szolidaritásra van szükség, így tudjuk a társadalmi előrehaladást megvalósítani. Ezért üdvözlöm ezt a jelentést és Rodriguez kollega kezdeményezését. Köszönöm szépen. Anna Slepko a következő. Marias képviselő. Köszönöm szépen, az Európai Unióban nagyon fontos, hogy a képzés erősítésével az esélyegyenlőséget biztosítsuk. Minden tagállamnak hozzá kell járulnia a képzés demokratizálásához. Így lehet a férfiak és nők esélyegyenlőségét biztosítani, a gazdasági és szociális növekedésen való részvételt számukra biztosítani. Nagyon fontos, hogy a nők diszkriminációja ellen tehát ebben a formában is feljé lépjünk. Véget kell vetni a munkaerőpiaci diszkriminációnak is. A munkajogok a tananyag részét kell, hogy képezzék. Erre vonatkozó figyelemfelkeltés vonat, fontos. Képzés révén, de sztereotípiákat is le kell küzdeni amelyek még erősen megvannak, csak enélkül fejlődhet a társadalom. Köszönöm. Ernest Maragall képviselő a következő. Gracias, presidente. Diálogo y buen trabajo. Igen. Resultado. Desde FAM, la señora Rodríguez, pero también de úgy gondolom, hogy minőségi munkát végeztek a jelentéstevők és mindenki más, aki a Nőjogi Bizottságban ezzel a kérdéssel foglalkozott, és jó volt az együttműködés, jók voltak a viták, és azt ugyan nem mondhatjuk, hogy a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség maximálisan megvalósult, de azért az emancipáció mindenképpen pozitívan fejlődött az elmúlt években. Maximálisan támogatom Rodriguez asszony jelentését. Tulajdonképpen nem is akartam hozzászólni ebben a vitában, de aztán igen, agresszív e-maileket kaptam azzal kapcsolatban, hogy milyen fenyegetettségnek van kitéve egy átlagos európai család, és hogy mindenképpen is sürgősséggel foglalkozni kell a lányok társadalmi szerepvállalásával és a nők és férfiak közötti esélyegyelőséggel, úgyhogy foglalkozom is ezzel. Nagyon büszke vagyok arra, hogy számos nővel dolgozhattam együtt ebben a kérdésben, és úgy vélem, hogy a sokféleséget maximálisan figyelembe véve fogalmaztuk meg ezt a szöveget. Köszönöm. Köszönjük, Záborszka asszony, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Elutasítom, hogy ideológiailag beavatkozunk a szülők azon jogába, hogy felneveljék gyermekeiket, illetve nem szabad beavatkozni a tagállami szuverenitásba sem. Még egyszer elmondom, ellenzem azt, hogy az Európai Parlament állásfoglalásában genderről beszéljünk, Más részről a jelentés azt is kéri, hogy az Európai Unió csatlakozzon az isztambuli megállapodáshoz, miközben szerintem ez is egy, ezzel is megsértenénk a meglévő szabályokat, mert ez a megállapodás olyan területekre terjed ki, amelyeken az Európai Uniónak nincs hatásköre. Ilyen például a büntetőjog. Az Európai Bíróság határozatának megfelelően én is úgy gondolom, hogy az Európai Unió új megállapodásokhoz való csatlakozása ellentmondásba kerülne a hatályos jogszabályokkal, ezért nem tudom támogatni a jelentést. Köszönöm. Uh, next speaker, next uh, deputy from Slovakia. Köszönöm szépen. Skripek úr a következő, egy szlovák képviselőről van szó, parancsoljon ani ja sa pani rodriguez nepoďakujem za túto správu. európska únia bola pre. köszönöm szépen. az európai unió nagyon komoly reményeket táplált a szlovákokban hogy majd megvalósul a demokrácia és most bő tíz év tagság után sokan felteszik maguknak a kérdést hogy mégis hol van ez a várva várt demokrácia. Demokrácia helyett azt látjuk, hogy a szubszidiaritás elvét félretéve beavatkozik olyan szociális kérdésekbe az Európai Unió, amelybe nem kellene beavatkoznia. Szlovákia, Horvátország, Franciaország, Olaszország több ízben elmondta már, hogy ilyen jellegű beavatkozásra nincsen szükség. Arra kérném a jelentéstevőt, és arra kérném az Európai Uniós intézmények képviselőit, hogy maximálisan tartsák be az Európai Unió jogszabályait. Ugyanis az alapelvek be nem tartására számos példát tudnék mondani, és a tagállamok szuverenitásának megsértésére is. Köszönöm. Garika úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Balról micsoda előadás, de hát csak egy ilyen baloldali gender duma ez. Nem fogom megszavazni. A szubszidiaritás elvet 90%-ban támogatom, a képzési politika nem Európai Uniós feladat. Az én gyerekeim az e- mi gyerekeink számára ne írjuk elő, hogy mit, hogyan lehet, különösen nem a szexualitás kérdéseit. A transzexualitás az első osztályban, hát egy hétszeres anya, vagy egy munkanélküli apa sokkal jobban meg tudja csinálni azt, el tudja mondani a gyereknek, hogy mit jelent a család. Nem mi mondjuk el az embereknek azt, hogy ez mit jelent. Ami a képzés, a lányok képzését illeti, nos ezzel kapcsolatban megint csak rossz a kérdés. Európának annyi problémája van, annyi kihívása. Ez az utolsó amivel foglalkozunk, hogy az Európai Uniós szexuális tanulmányokat biztosítsunk minden általános iskolában. Ezek a kezdeményező jelentések már az idegeimre mennek, hagyjuk már végre abba őket. Vielen Dank. Köszönöm szépen. A képviselő úrnak ön volt az utolsó hozzászóló. De az Európai Bizottság nevében még megadom a szót Navracsics biztos úrnak. Thank you, Speaker. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, a bizottság üdvözli azt a jelentést, amelyben a, az oktatáson keresztül eh, lehetőséget biztosítunk eh, a lányok számára. Nagyon fontos, hogy eh, ösztönözzük a szexizmus, a gender indítatású erőszak elleni való fellépést már kiskorban is. A munkát értékeljük tehát a e területen. Nagyon fontos vívmányok vannak már a e területen, sokkal nagyobb a nemek iránti egy, ö, ö, egyenlő, nemek egyenlősége iránti tudatosság, mint korábban volt. Az egyetemek, egyetemet végzettek 60%-a majdnem nő az Európai Unióban, de a korábbi ö, férfi domináns területeken most ez a dominancia kevésbé érvényesül. A a gender, egy, a nemek egyenlősége az európai tanmenetekben megjelenik például. A, de a, a gyakorlatban azonban más. A mérnöki, tudományos és kutatási területeken a nők az egyetemet végzettekhez képest alulreprezentáltak. Nagyon sok több, sokkal több nő végez egyetemet, mégis a férfiak foglalkoztatása Európai Uniós szinten 4%-kal magasabb. A nemek közötti különbségek is az oktatás terén, a tanári szakmában e, egyenlőtlenek a nők, a menedzsment irányított e, posztokban alulképviseltek, e, a férfiak pedig az oktatói állásokban. Az esélyegyenlőségi politikák és gyakorlatok két irányba mennek. Az európai együttműködésre keretirányelvünk van, az oktatás képzés terét fedi ez le. Tavaly márciusban az oktatási miniszterek Párizsban a franciaországi párizsi támadások választásokat követően találkoztak, a szabadság, tolerancia és a diszkrimináció mentesség oktatás révén való kérdéseit tárgyalták meg. A nemiek egyenlősége az egyik legfontosabb EU érték. Az oktatási miniszterek ezt erősíteni, támogatni kívánják. Az esélyegyenlőség politikája az Erasmus Plus finanszírozási programban is megjelenik. A genderrel kapcsolatos munka számára több lehetőséget is biztosít. A bizottság véleménye szerint a nemek esélyegyenlősége a politikai szándékon túl valóságá kell, hogy váljon. Határozottan hangsúlyozik a tanárok szerepét, attitűdjét, hiszen a tanárok és a tanár képzők hozzáállása döntő fontosságú. Az esélyegyenlőséget politikákon, intézkedéseken, programokon keresztül is erősíteni lehet. Az, a tagállamokkal való együttműködés az ET 2020-as stratégiájában is mindez megjelenik. Van mód arra, hogy gyorsabban fejlődjünk, a kihívások meghatározásától most végre megoldásokat kell kidolgoznunk. Bizonyíték alapú, konkrét, mérhető célokra van szükség, és nyomon követésre, a fejlődés nyomon követésére. A bizottság a jelentés hatását eh, nagy kíváncsisággal vágja, várja, és az ezzel kapcsolatos lépéseket is köszönöm. Thank you very much indeed, uh, Mr. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm. Ezzel lezárom a vitát.